Oké, okay, chers collègues, je vous propose de commencer. Kedves kollégák, azt javaslom, hogy kezdjük el. Chers amis, kedves barátaim, megnyitom az ülést. A napi rend elfogadását illetően elmondanám, hogy legalább egy kérelem lesz egy szavazás elhalasztására irányulóan. Azt szeretném, hogyha erről most beszélnénk, nem akarom, hogy vitákat folytassunk, mint a legutóbbi alkalommal. Ezt akkor fogjuk megejteni, amikor odaérünk ahhoz az adott napirendi ponthoz, még a szavazás előtt. A tolmácsolás szintjén valamennyi nyelv megvan, a máltai, a finn és a horvát, valamint a szlovek kivételével, amely csak passzív módban áll rendelkezésre. 10 óra 15-kor lesz egy látogatói csoportunk, akit, akiket Pirinszki úr hívott meg, csatlakoznak majd hozzánk. A november 5-i következő ülésünket töröltük, a következő ülésre, tehát Strasbourgban november 15-én kerül majd sor. A koordinátorok ülésének eredményeit pedig közé tettük a honlapunkon a szokásoknak megfelelően. Ami a, az intézményközi tárgyalásokat illeti, bizonyos ügyek előre haladtak, így például a munka és a magánélet közötti egyensúlyát, illetően október 8-án volt egy háromoldalú megbeszélés, és itt meg tudtunk nyitni egy első tömböt, az apassági szabadság, a pihenőidők a vonatkozóan, és a parlament prioritásait fel tudtuk vetni, ez tehát előrelépés, ugyanakkor a tanács kevéssé rugalmas a szülői szabadság kérdésében lesz egy következő trialógus, mégpedig november 6-án, ami az ügynökségekkel kapcsolatos trialógusokat illeti. A CEDEFOP-ról, az Eurofondról és az OSER-ról van szó. Október 16-án volt itt egy ülés, a kolléga beszámol erről. Igen, köszönöm elnök úr, nagyon gyorsan elégedett vagyok amiért is létrejött a megállapodás a trialógusban a CEDEFOP-ot illetően, és köszönetet szeretnék mondani az összes kollégámnak, az a csapatuknak, a titkárságnak itt a szakbizottságban, és az összes asszisztensnek. Nagy munkát végeztünk, ezzel a témával kapcsolatosan hét trialógus ülésünk volt, és azt hiszem, hogy ezek eredménye olyan, hogy mindenki elégedett lehet vele, mert lehetővé teszi a parlament szerepének megerősítését a CEDEFOK működésében, nagyobb lesz tehát az átláthatóság a polgárainkkal szemben. Aztán lesz egy szakértő, akit a parlament nevez ki, és ő az ügynökség igazgató tanácsában lesz, és van olyan jelölt is, aki az igazgatói posztra van jelölve, és a parlamentet az ügynökség tevékenységeinek értékelésekor is megkérdezik. Ez egy nagy előrelépés, tehát a nők, férfiak egyensúlyát illetően is ezen kívül megerősítettük, a CEDEFOP igazgatójának szerepét. Ennyit tehet a CEDEFOPról. Itt még végleges formába kell önteni ezt a megállapodást a Zempl szakbizottságban, és aztán a plenárison. Elnök, köszönöm minden jót a folytatáshoz, és aztán van egy másik három oldalú megbeszélés, amely a CMD2-re vonatkozik, ez is véget ért. Én voltam a jelentéstevője, foglalkoztunk ezzel. Itt tehát megállapodás születik, született az osztrák elnökség alatt. A bolgár elnökség alatt volt egy megszakítás. Ugye itt a dízel gőz kibocsátásával kapcsolatosan volt egy vita, és most egy olyan megállapodás született, amely nagy vonalakban erőteljesen megfelel annak az álláspontnak és kívánalmaknak, amelyeknek itt parlament, parlamentként hangot adtunk. Ami még fontos, azt hiszem, hogy ez egy intelligens engedmény volt, amit tettünk, hogy elérjük ezt a megállapodást, hogy legyen egy átmeneti időszak az összes ágazat számára, két évről van szó, ez lehetővé teszi az alkalmazkodást, a bánya és az alagút készítő, alagút építő ágazatoknak, ez egy öt éves időszak. Én nagyon elégedett vagyok ezzel az eredménnyel. Ennyit tehát a különböző információkról, és most azonnal át is térhetünk a szavazásra. Azonnal meg is adom a szót Mekitaja asszonynak. Yes. Uh, thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. El szerettem volna, hogy nagyon szeretném, hogyha az átlátható munkafeltételekről szóló rész befejezzük ezen mandátum alatt, és pozitív eredményre jussunk. Mikor azt mondom, hogy ezt a szavazást el kell, hogy halazzuk, akkor ennek nem az a háttere, eh, hogy eh, ezt el lehetetlenítsem. Savvambon úr nagyon sok eh, energiát fektetett ebbe a munkába, mi mindannyian de azt gondolom, hogy nem helyes egy olyan dologról szavazni, ahol 101 elem van a szavazólistán, és ezeket csak tegnap este kaptuk meg. Azt gondolom, hogy az, hogy azt várjuk a staffunktól, hogy fél éjszakát dolgozzon, amikor egy olyan irányelv a téma, amely átlátható munkafeltételekről szól. Azt gondolom, hogy ez egy kicsit ironikus dolog. Én azt gondolom, hogy a foglalkoztatásügyi szakbizottság jó munkáltatóként kell, hogy fellépjen, szocialisták szocialisták részenkénti szavazást szeretnének. Nem volt elég időnk átnézni az anyagot, éppen ezért azt kérem, hogy halasszuk el ezt a pontot. Tudom az Agriból, hogy gyakran vannak Strasbourgban, hétfőn este egy sürgősségi ülésünk, az elmúlt héten is volt egy ilyen, amikor olyan anyagokról szavazunk, amelyeket gyorsan keresztül akarunk venni. Miért nem tudjuk ugyanezt megtenni a foglalkoztatásügyi szakbizottságban, azért, hogy megfelelő um, eljárás biztosítsunk. Én volt, amit elrontottam a szavazólistán, nem nehéz ilyen hibát elkövet ki. 117 elem van a, a szavazólistán, nem egyértelmű, nem világos, és azt gondolom, hogy felelőtlenek vagyunk, hogyha gyorsan szavaztatunk erről a témáról. Éppen ezért azt szeretném kérni, hogy ezt a munkát végezzük megfelelően, és halasszuk el erről a pontról a szavazást. Köszönöm. Tehát azt javaslom, hogy szavazzunk itt most erről a kérelemről, ahogyan elmondtam a kéréssel kapcsolatosan, amely itt elhangzott az SND ö, kapcsán. Marita, jó magam és a titkárság részvételével döntöttünk arról, hogy a szavazólistát ö, ö, így hagyjuk. Ugyanakkor itt elhangzott az imént, hogy ugyanilyen okból döntöttünk és elutasítottuk a néppárt módosítóit is ezt csak azért mondom, hogy legyen világos, hogy mit is tegyünk a halasztási kérelemmel. Elektronikus szavazás lesz. Egyetértenek-e azzal, ahogyan McIntyre asszony javasolja, hogy halasszuk el a szavazást, ebben az esetben szavazanak igennel, ha nem akarják elhalasztani a szavazást, akkor szavazzanak nemmel. Megnyitom az elektronikus szavazást. That was not clear nem volt világos, hogyha el akarják halasztani a képviselők, akkor plusszal kell szavazni, ugye? Nincsen válasz, és az ellenkezőjét sem hallottuk. Kávés Sambon úr. Oui. Mikrofon nélkül. A, természetesen tiszteletben tartom mindenki szendékát, aki ezt el akarja halasztani. Nos, nekem olyan sok elképzelésem van, de azt tudom, hogy a jó ellenség a tökéletes, a tökéletesség ellenség a jó. Hát itt a módosítókat illetően ugye nem tudom hány jelentést tevői ülés volt, de hát a kompromisszumok nagyon régóta köröznek itt. Az összes tervezet változat már tartalmazta a lényeges elemeket, ami tegnap érkezett, az tulajdonképpen csak egy végleges formába önt és egyfajta administratív igazítás, de már azelőtt is mindez létezett nem szeretném, hogyha kétségbe vonnánk azt, hogy egyesek hatalmas erőfeszítéseket tesznek. A titkárság ugye rengeteg éjszakát szent erre a dossziéra. Rengeteget foglalkoztak ezzel a témával, rengeteget kínlódtak vele. Most ezt előre bocsájtva, itt van a parlament mandátuma, hogy a lehető legjobb szöveg létrejöjjék, ez nyilván a tökéletesség ellentéte, és itt van a parlament mandátuma, hogy ezt végre ki alakítsuk, és ezzel dolgozzunk, mert hogyha nem így történik, akkor a munkavállalók számára ez csalódást fog jelenteni. És hogyha elhalasztjuk ezt, akkor amögött egy olyan valóság rejtőzik, hogy egyszerűen lehetetlenek vagyunk ezt megtenni. Nem akarok hosszasan beszélni, de tudok én itt érvelni, bármiféle álláspontot megvédeni, de én együtt döntést kértem az első naptól kezdve kértem a mandátumot, az együtt döntési eljárás első napjától kezdve, és az összes elnyék jelentéstevőnek elmondtam, hogy itt vagy létrejön végre valami, vagy semmi mm, nem lesz, tehát ezért kell tiszteletben tartanunk ezt az ütemtervet. Ha ma nem, ha ma nem szavazunk, akkor decemberben fogunk szavazni, tehát január 10 és február 25 között időszak el majd rendelkezésre hát csupán a trialógusra, és ez nevetséges. Nem ideális dolog ugyanez, de tartsuk tiszteletben az ütemtervet, hogy le tudjunk tenni valamit a munkavállalók asztalára ez alatt a mandátum alatt. Elnök, egy ö, mellette, egy ellene érvelőnek adok szót, adtam szót, most már pedig szavazzunk. Aki tehát a halasztás mellett van, tehát aki el akarja halasztani a szavazást, szavazzon igennel, aki pedig a halasztást ellenzi, szavazzon nemmel. Megnyitom a szavazást. I think, Chair, the, the translation is not clear. Ah. Azt gondolom, hogy a fordítás, a tolmácsolás nem volt egyértelmű, hogyha ma szeretnének szavazni, akkor minusszal kell szavazni. Most az elhalasztásról szavazunk. Ha el szeretnék halasztani a pontot, akkor igennel, plusszal kell szavazni. Aki tehát azt akarja, hogy ma ne szavazzunk, az igennel szavazzon. Aki pedig azt akarja, hogy ma szavazzunk, az szavazzon nemmel. Megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Uh, sorry, tout le monde a voté. Lezárom a szavazást, mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Et donc, nous allons procéder euh, au vote. Elkezdjük a szavazást. Alors. Oui, monsieur Radke. Radke úr. Uh, Chair, I have to protest against the working. Elnök úr, ellen, ellenzem a módszereket, a munkamódszereket. A szóbeli módosító, amit benyújtottunk, a határidőn belül volt, de az új elemeket elutasították. Ami a szocialisták kérését illeti, a 3, 64, 66-os, 67-es, 400, 400, 90, 500, 7 est 567-est, 07-est, 729-est illetik. Hát fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a határidő után jött ez a kérés, hogy változtassuk meg a szavazói listát, az elnök döntését ellenezzük, hogy ezeket elfogadta a határidő után, hiszen ezek ellentmondanak az elért kompromisszumnak. Fontos, hogy minden frakciót eh, egyenlően kezeljenek a határidőket, szabályokat be kell tartani. Elfogadhatatlan az, hogy ezeket a változtatásokat egy órával a szavazás előtt eh, eszközlik. Je demande votre indulgence parce que vous, ça, vous imaginez bien que ce vote est un peu compliqué. tudják képzelni, hogy ez egy elég bonyolult szavazás lesz. Tehát itt hallottam ezt a szemrehányást Röpke úr részéről. Nos, hogy világos legyek, a későn benyújtott módosítók az SND részéről, Marita, a titkárság részéről, ezeket elutasítottuk. Miért is? Csak azért, mert egyfajta egyensúlyt akartunk megőrizni. Nem tudom, hogy mi a legtisztább, legvilágosabb, de mindenféleképpen bizonyos egyensúlyt akartunk megé- megőrizni a munkánkban, ezért hoztuk ezt a döntést. A második dolog, elutasítottuk a szóbeli módosítókat is, amelyeket a néppárt kért. Világos az, hogy az elutasítás ellenére mindig is lehetséges szóban módosított benyújtani, hogyha ezt túlhajtják. Ellenőrizni fogom, hogy van-e legalább három képviselő, akik elutasítják a szóbeli módosítót, akkor persze el kell utasítani természetesen. Talán ön az SZND részéről, Anyesz? Csak egy apró észrevétel. Meghallgattam a döntést. Mindössze arra reagálnék, amit Rádke úr mondott. Ezek nem külön szavazások voltak, hanem ezek a frakciónk által benyújtott módosítók, amelyeket nem fették le a kompromisszumok, tehát itt egy teljesen más dologról van szó, mint a néppárti módosítók esetében. Tudomásom veszel a döntését, és erre majd később visszatérek. Yes, I do accept your... Igen, én elfogadom a döntését, elnök úr, de én is egyetértek abban, hogy utána kell nézni annak, hogy tényleg mi történt. Tudnunk kell, hogy valójában mi történt, úgyhogy várom a magyarázatát azzal kapcsolatban, hogy mi történik majd ezekkel a módosítókkal. Donc, clairement, la décision a été prise, c'est pas la... Tehát világos a döntés, talán nem a legtisztább döntés ez. Én mindenképpen azt javaslom, hogy a következő koordinátori ülésen foglalkozzunk ezekkel a kérdésekkel. Most pedig térjünk át a szavazásra, azzal a szavazólistával, ami rendelkezésünkre áll, hogyha szóbeli módosítókat nyújtanak be, akkor megvizsgáljuk, hogy ezek elfogadhatóak-e, vagy nem. Donc on me demande de préciser pour être très clair. Tehát, hogyha önök szeretnének szóbeli módosítót benyújtani, jelezzék, és aztán majd megvizsgáljuk, hogy elfogadható-e vagy sem. Most pedig nézzük meg a szavazólistát. listát. Elég lassan fogok haladni, elnézésüket kérem, de ugye éjszaka és hajnalban is egyesek még új elemeket találtak a listán, ezért elektronikus szavazást tartunk majd, mert így módon a dolgok világosabbak. Egyes ö, idézet. Megnyitom a szavazást, lezárom. Túl gyorsan megyek? Lezárom a szavazást. Előbb utasítva. 5 igen szavazattal, 42 szavazattal, 0 tartózkodás mellett elutasítva. Egyes kompromisszumos. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 29-19 arányban. Négyes kompromisszumos. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva 31-14 arányban. 49-es kompromisszumos, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Van egy sor azonos módosítunk, a 330 3-tól 3.33-ig. Megnyitom a szavazást ezekről, lezárom. Elfogadtuk ezeket. Egyes cikk, négyes bekezdés, 341-es módosító, itt megint csak hasonlóak a módosítók. Megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk ezeket. as megnyitom a szavazást, lezárom azt, elutasítva. 349, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. Egyes cikk, hetes bekezdés, az eredeti szövegről szavazunk, a 174-es szabályra von, ö, hivatkozva megnyitom a szavazást, lezárom azt. Egyes cikk, hetes bekezdésnél tartunk. A bizottság javaslata. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 9-es kompromisszumos, a kettes cikről. megnyitom a szavazást, lezárom azt, <clears throat> elfogadva. 51-es kompromisszumos, ez egy alternatív kompromisszumos. Megnyitom a szavazást, lezárom azt, elutasítva. Mivel elutasítottuk, ezért most áttérünk a néhány oldalal később, kettes cikk, kettes bekez, kettő A bekezdés, 411-es módosító. Mindenki megtalálta? Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 11-es kompromisszumos. Tessék. Kálvé Sambon úr. Simplement je suggère. Csak azt javaslom, hogy mindig az oldalszámot is jelezze, ez sokat segítene, hogyha ugyanaz a szavazólista beosztása Hogyha nem így van, akkor felejtsük el ezt a kérést. Azt hiszem, hogy ha az elnök bejelenti az oldalszámot, az még több problémát generál, mint hogyha nem tenné. Tehát nézzük a 11-es kompromisszumost, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Júri 54-es, itt két részből áll ez. Megnyitom a szavazást az első részről. Lezárom. Elfogadva. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Köszi, majd A 425-ös, 5 split volt, első rész megnyitó a szavazást, lezárom azt, elfogadva. Második rész, megnyitom a szavazást, lezárom, Elutasítva. Harmadik rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Négyes, negyedik rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. És az ötödik rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 440, körülbelül két oldalal arrébb, harmadik, cí, harmadik cikk, második bekezdés H pont, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Tovább lépünk egy oldallal. Hármas cikk, második bekezdés, ö, ö, a Juri 60-as, Oké. Okay. Le vote est ouvert. Megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elutasítva. Itt van a 485-486, amik azonosak, megnyitom és lezárom a szavazást. Elfogadva. Alors 491, article 3, paragraphe 2.n, donc le 491.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 493, hármas cikk második bekezdés, megnyitom a szavazást, lezárom azt. Elutasítva. 494-es, megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva. majdnem egy oldal arrébb, 498, 3 cikk, 2 elbekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 499-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Az 501-esről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Két módosító van, amik azonosak 505 és a Júri 64. Megnyitom ezekről a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 502. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 503. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Épp hogy. 504-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 43-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva. 506-os. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva. Il y a un problème avec votre van valamilyen gond az ön? Oké. Okay. Can we repeat the votation for the... Megismételhetjük ezt, mert nem, nem működött. Technikai probléma adódott, tehát újra kezdhetjük a szavazást. Az 506-osról megnyitom a szavazást. Lezárom azt. elfogadva. Nézzük meg most az 508-ast. Donc il y a l'amendement oral déposé par Az de szóbeli módosítóval kapcsolatban kinek van kifogása? Nincs kifogás a szóbelivel kapcsolatban? Akkor megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Juri 65-ös, megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva. 15-ös kompromisszumos, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Tízes kompromisszumos, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva. Most néhány oldallal arrébb lépünk. 18-as kompromisszumos, 5-ös cikk. Megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva. 19-es kompromisszumos a 6-os cikkhez. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 21-es kompromisszumos, megnyitom a szavazást. 3-4 oldallal hátrébb. Lezárom. Elfogadva. 23-as kompromisszumos a 8-as cikkhez, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadva. 649-es 8-as cikk 2 bekezdés, megnyitom a szavazást, 649-es, lezárom, elutasítva. Huszonkilences kompromisszumos, ez egy rollkol volt. Megnyitom a szavazást, lezárom azt, elfogadva. Kilences cikk, 25-ös kompromisszumos, megnyitom a szavazást. Lezárom.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 30-as kompromisszumos, 24 E preambulum bekezdés, 30-as kompromisszumos, megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elfogadva. Harminc egyes kompromisszumos. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva. 34-es kompromisszumos a 11-es cikkhez, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 36-os kompromisszumos. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva. Tizenkettes cikk, egyes bekezdés, 769-es, megnyitom, lezárom a szavazást, elfogadva. On va recommencer. Újra kezdjük, túl gyorsan haladtam, hogy az elnök a 769-esről megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elutasítva. 770-es és a FEM 23-as, megnyitom a szavazást. Lezárom azt elfogadva. FEM 22-es, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. 37-es kompromisszumos, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva. 38-as kompromisszumos, megnyitom a szavazást, Lezárom. Elfogadva. 3, 4-5 oldalal hátrébb. A 813-as és a Juri 106-os. 813 és Juri 106-os. Megnyitom a szavazást ezekről. Lezárom. Elfogadva. 814, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. Donc 816, 800... 816, 17, 818, 819 azonosak, megnyitom ezekről a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 39-es kompromisszumos, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva. 40-es kompromisszumos, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva. Júri 112, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 846-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Nem. 846-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kicsit hátrébb. A 848 és a Júri 114-es azonosak, megnyitom róluk a szavazást, lezárom, elfogadva. 41-es kompromisszumos, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva. Nyolcszázötvenkilenc, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva. 860-as, Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 861-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 43-as kompromisszumos, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva. 44-es kompromisszumos, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva. 45-ös kompromisszumos, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva. 46-os kompromisszumos, megnyitom a szavazást, Lezárom. Elfogadva. Negyvenhetes kompromisszumos, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 48-as kompromisszumos, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva. A preambul bekezdések következnek. A Júri 1-es, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva. 1-es, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva. 77-es, megnyitom a szavazást, Lezárom. Elutasítva. Kettes. Kettes. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Júri, kettes, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 80-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 81-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. FEM 3-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 82-es. 3-as preambulum bekezdés. Megnyitom a szavazást. Elutasítva. 83-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 80. Négyes. Megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást, elutasítva. 85-ös, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 86-os, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Júri 3, megnyitom a szavazást, Júri 3, lezárom a szavazást, elfogadva. 90-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Négyes, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Fem 5-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Fem 6-os, részenkénti szavazás. Három rész van. Első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva kettesről nem szavazunk, hármasról sem. 91-es, 91-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 92. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 93, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 94-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. Júri 4-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 95-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 96-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 97-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Júri 5-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 98-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Elnök úr, azt szeretném kérni, illetve újból kérném azt, hogy, hogy a szóbeli módosítómat fűzzék be a szövegbe, azért, hogy az önkéntes tűzoltók és a tűzoltók számára derogációt lehessen bevezetni. Szóbeli módosító, van-e valaki, aki ellenzi ezt a szóbeli módosítót? Nem tudjuk elfogadni a szóbeli módosítót. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. Hetes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Júri Hatos, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hatos preambulum bekezdés százas módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 103-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hármas kompromisszum Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 117-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hatos kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ötös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Donc le, ensemble le 122 et le jury 9, le vote. Júri 9-es, 109-es eh, együtt megnyitom a szavaz... Megnyitom a szavazást, elnézést. Van egy kérdésem. Van olyan, hogy uh, ugyanolyan módosítókról szavazunk együtt. Én értem azt, hogy eh, ma különbözőek a módosítók, de ha szinte azonosak a módosítók, akkor a szó az azonos. Ez, nem értem ezt a finomságot, úgymond ezt a kis különbséget. Bizonyos módosítóknál az első lista óta ezt jeleztük, hiszen néha egy szó az, ami megváltozik, nem változtatja a jelentést, Azonban a jogásznyelvészekkel konzultáltunk, néha az egyik szó kicsit jobb, mint a másik. A cél ugyanaz, és megmarad a tartalma a módosítóknak. Nem eh, ellenezték ezt a frakciók. Csak ugratni akartam. Lavrié úr csak ugratja a kollégákat ma reggel, 122-es, 9-es együtt. Lezárom a szavazást, elutasítva. Juri 10-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. Donc le 124, le vote est ouvert. 124-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. A 8-as preambulum kez, kezdésről szavazunk. Júri 11, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Százharmincas megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 131-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 132-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 133-as, megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Il est, il est rejeté. Elutasítva. Oui. qu'on vérifie, le 132. A 132-es elfogadva, a 139 139, 140, 141, 142. Sorry. Elnézést, javítja magát az elnök. on reprend pour que on se perde pas, donc on reprend le vote pour le 137. A 137-essel folytatjuk a szavazást, megnyitom a szavazást. 8-as preambulum bekezdésről, lezárom a szavazást, elutasítva 8-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva 138-as. Tombe, non, il tombe. Donc on passe au 139, 140, 100... 139, 140, 141, 142, 143, 144, júri 12. Megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Le 100 sont adoptés, non, Donc Donc on passe, oui. Le 147. 147-es, 147-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 8-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 154-es. Megnyitom a szavazást. Le Lezárom a szavazást, elutasítva. Tízes, megnyitom a szavazást. Le Lezárom a szavazást, elfogadva. 155-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 156-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 157-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Júri 15-ös, megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Il est accepté. Elfogadva. 151-es, 159-es javítja magát az elnök. Megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást, elutasítva. 12-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. 13-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 14-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 16-os kompromisszum, megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Le compromis 17. 17-es kompromisszum. 17-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 20-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Elfogadva 22-es módosító, megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 24-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 26-os kompromisszum, megnyitom a szavazást. Le Lezárom a szavazást. Elfogadva. Le 235, le vote est ouvert. 235-ös megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 236-os Júri 25-ös együtt megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 27-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. 28-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. Részenként is szavazás a 248-asról, három részben, első részben. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Donc le, la deuxième partie du deux... Második rész, megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Elfogadva a harmadik rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 249, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 32-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 33-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 35-ös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 22-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. Júri 29-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 270-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. A 266-os hozzon egy szóbóli, szóbeli módosító, van, aki ellenzi ezt a szóbeli módosítót. Megnyitom a szavazást a 266-osról. Lezárom a szavazást, elfogadva. Le 272. 272, megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást, elutasítva. Plusieurs Donc on a un, un split vote sur... Részenkénti szavazás. Először a 273-asról, 74-esről és a Júri 3-asról szavazunk két részben. Első részt megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. FEM 10-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. Két, a 275-ös és a 275-ösről megnyitom a szavazást, illetve a Júri 31-es. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 276-os megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 277-es szóbeli módosító, az Alde nyújtotta be, van-e valaki, ki ellenzi? Nem látok ellenvetést, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 280-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 280-as elfogadva, 281-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. On passe au 284, récital 29. 284-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 285, Júri 33, megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 188. 288-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. FEM 11-es, megnyitom a szavazást. Le Lezárom a szavazást, elutasítva. 289, megnyitom a szavazást. Vote clos. Lezárom a szavazást, elutasítva. 291-92, megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Il est rejeté. Lezárom a szavazást, elutasítva. Részenkénti szavazás a Júri 34-esről két részben. Első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. 294 júri 35, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. Júri 36-os, megnyitom a szavazást. Lövöti Klú. Lezárom a szavazást, elutasítva. 42-es kompromisszumos, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 298-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 299-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 300-as. Megnyitom a szavazást. elfogadva. 301-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 302-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Júri 37-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 37-es preambulum, 304-es, és a... le, le récital tehát 37-es preambulum bekezdés, 304-es együtt a Júri 39-essel megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. ös megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 306-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 27-es. Nem. 28-as. 28-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva. A 29-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. prie de m'excuser, il y a à la page 1, donc tout au début. Elnézést, de rögtön az első oldalon van egy módosító, amit kihagytunk. A FEM 2-esről van szó. Látják-e a FEM 2-est? Itt az első sorok egyikében van a FEM 2-es módosító. Megnyitom a szavazást a FEM 2-esről. Egészen az elején van a szavazólistának. Megnyitom tehát a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Ezzel be is fejeztük. Néhány pillanatot hagyok a frakcióknak, hogyha egyeztetni akarnak, mert elég bonyolult volt a szavazás. Először még elnézést a jelentésről szavazunk, tehát a jelentésről megnyitom a szavazást. Oké, tout le Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Nézzük csak a kisgépet, hogy hogy számolgasson. Elfogadtuk tehát. Donc, est-ce qu'une petite pause est nécessaire ou pas? Kell egy kis szünet? Nem, úgy tűnik, hogy nem kell szünet. Akkor azt javaslom, hogy a mandátumról szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Le, megnyitom a szavazást. Lezárom. És a mandátumot elfogadtuk. Köszönöm. Je vous prie encore une fois de m'excuser pour le temps. Még egyszer arra kérem önöket, hogy e, bocsássanak meg, de azt hiszem, hogy szükség volt erre, hogy pontosan haladjunk. Oui. Thank you, friends, for... Köszönöm, barátaim, köszönöm ezt a szavazást, ami azt hiszem, hogy megerőltető volt mindenkinek. Most folytatjuk a következő napi rendi ponttal, amely az ötös pont. Erasmus, uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram, amelyet ugye mindannyian jól ismerünk, és megadom a szót az előadónak, Emilian Pavelnek, aki ott is van, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt kollégák, az Erasmus Plus az egyik legsikeresebb uniós program, amely egyben az egyik kedvencem is. Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy én lehetek a szakbizottságban az előadó, amely ez, aki ezzel a dossziéval foglalkozik. A rövid indoklást és a nagyra törő javaslattervezetet mindenki megkapta. Szerintem meg kell erősíteni és inkluzívabbá kell tenni ezt a programot. A korábbi jelentések mindig arra kérték a tagállamokat és a bizottságot, hogy ezért szálljanak síkra, hogy nagyobb hatást gyakorolhassunk az emberek életére a következő évek fontosak lesznek az Erasmus Plus szempontjából, nem csak a képzési és oktatási programok, hanem Európa jövője szempontjából is, hiszen ez egy befektetés a legértékesebb erőforrásukba, a humán erőforrásba a globális kihívásokra jobban tudunk így reagálni, és a versenyképességre is. Szeretnék néhány dolgot megvilágítani ebből a jelentésből. Először is a név, az Erasmus, itt ugye egy európai márka is, nem csak egy program, az Erasmus Plus program is ezt tükrözi, és a Plus megvilágítja, jelzi a különböző változásokat, kezdeményezéseket, amelyek a már eddig is ismert Erasmus Plus esernyő alá kell, hogy tartozzanak. Teljes mértékben támogatom a parlament állásfoglását a következő MFF-ről. Meg kell háromszorozni a költségvetést, ez szerintem kulcsfontosságú, és az európai szociális pilléről szóló programot is végre kell hajtani támogatni kell olyan intézkedéseket, amelyek a befogadó jelleget serkentik, és a kevesebb eséllyel rendelkező embereket jobban meg tudják szólítani. Az oktatás mellé kielégítő finanszírozás kell, hogy kapcsolódjon, hogy lehetővé tegyük az idősebbek számára is a képzést. Ami pedig az anyagi támogatást illeti, itt ugye az általány összegekre, az administratív kiadásokra gondolok, ezeket rendszeresen felül kell vizsgálni, és hozzá kell őket igazítani a fogadó ország vagy térség megélhetési szintjéhez, a minőség, annak érdekében, hogy a lehető legpozitívabb hatást tudjuk gyakorolni az európai állampolgárok életére, szerintem a minőségi mobilitással kapcsolatos élettapasztalatokat is elő kell mozdítani. Ezek az európai mobilitási kartában is szerepelnek az információ, illetve a tapasztalatok, valamint a képzések elismerése egyértelmű tanulási tervek és pályák is szükségesek. Az Erasmus Plus kulcsfontosságú, hogy a minőségi oktatást elősegítsük az Európai Unióban. Rugalmasságot és kiigazított pénzügyi támogatást kell biztosítani, hogy a megfelelő képzést biztosítani tudjuk. Az élethosszig tartó tanulás is részét kell képezzenek a programnak, és ez egy horizontális célkitűzés kell, hogy legyen. Az ágazatokon átnyúló együttműködést és projekteket is támogatnunk kell, amennyiben ezek elősegítik az élet tartó tanulást, illetve a rugalmas útvonalakat. Egyelő munkáért egyelő díjazás, ezt az elvet tiszteletben kell tartani az Erasmus Plus kapcsán is, éppen ezért úgy gondolom, hogy ugyanazon projektekben résztvevő szervezetek, amennyiben az általuk támogatott projektek szellemi eredményekkel járnak, egyedi díjazást kell, hogy kapjanak. Erősebb partnerséget, kiválósági partnerséget kell kiépíteni a szakképzési kiválósági központokkal és európai egyetemekkel, de határozottan hiszek abban is, hogy átfogó földrajzi lefedettségre van szükség Európában. Egy korlátozott finanszírozást el kell különíteni az központi finanszírozástól végeredményben, ami az elismerést, a különböző kompetenciák elismerését illeti. Ezeket megfelelően dokumentálni, érvényesíteni és kell, és el is kell ismerni őket. Azt várjuk el a tagállamoktól, hogy a tanácsi ajánlást teljes mértékben ültessék át. Ezek a nem formális és informális tanulás eredményének érvényesítéséről szóló tanácsi eljárásra vonatkoznak, valamint a külföldi tanulás elismeréséhez és a színvonalas tanulás biztosító európai eszközök teljes körű alkalmazását érintik. A titkárság azt kérte, azt jelezte, hogy decemberben fogunk szavazni az Ample Bizottságban. Ez attól függ, hogy hány módosító érkezik, hány tárgyalási fordulóra kerül sor. Egyébként 23-a a módosítók benyújtásának határideje, tehát elég rövid a határidő, de úgy gondolom, hogyha minden tőlünk tehetőt megteszünk, akkor február helyett már januárban is szavazhatunk, de meglátjuk, ez majd kiderül, miután benyújtották a módosítókat 23-áig, ami egy keddi nap. És ezek után még annyit mondanék, hogy érdeklődve várom az árnyékjelentéstevőkkel való együttműködést is az endosszié kapcsán, és hiszem, hogy ha biztosítjuk a minőségi végrehajtást, akkor az Erasmus Plus nagyon jelentős hatást gyakorolhat az európai állampolgárok életére. Köszönöm, elnök asszony. Thank you, Mr. Pavel. Köszönöm szépen, Pavel úr. Most pedig Mann úrnak adnám meg a szót, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm Pavel kollégának is ezt a jelentést, amelyet kidolgozott. Én úgy gondolom, hogy ez a menetrend elfogadható, de arra ügyelnünk kell, hogy a megerősített együttműködést biztosítsuk, nehogy aztán a kulturális bizottság azt mondja, hogy ők döntenek, mi pedig csak futunk utánuk, ennek nem szabad megtörténnie. Tegnap volt ugye egy meghallgatás is, amelyet a Kulturális Bizottság, Kulturális Bizottság szervezett, ezt nagyon érdekesnek tartottam. Látjuk, hogy mennyire sok az átfedés az érdekes elképzelések között. Szerintem ezt az együttműködést meg lehet erősíteni. Az Erasmus Plus mindenképpen az Európai Unió egyik kiemelkedő projektje. A fiataloknak lehetőséget nyílt, hogy tovább képezhessék magukat. Itt konkrét intézkedésekre van szükség, hogy ezt alátámasszuk. A határon átnyúló mobilitás is egyre nagyobb jelentőséggel bír, ha pedig akadályok merülnek fel, akkor ezekre megfelelő választ kell adnunk. A kompetenciákat erősítenünk kell, ezzel egyetértek, a fiatalok foglalkoztathatóságát szeretnénk serkenteni, és e célból az Erasmus mindenképpen fontos. Úgy gondolom, hogy összességében véve a kilátástalanság, amelyet gyakran tapasztalunk a fiatalok körében, ezt ezen tudunk segíteni, hogyha vannak olyan célorientált projektek, mint az Erasmus+. Plus. Ha meg lehetne háromszorozni a költségvetést, ez szép lenne, jó lenne, de a realitás egy kicsit más. Én örülök annak, hogy Öttinger, a német biztos azt nyilatkozta, hogy van, vannak területek, ahol takarékoskodnunk kell, de van egy kivétel, ez az Erasmus, meg szeretné duplázni a költségvetést, szerintem ezt támogatnunk kellene. Mi az, amit az Erasmus elérhet? a fiatalkori munkanélküliség idején, melyek azok a területek, amelyeket optimalizálnunk kellene. Én úgy gondolom, hogy tisztában kell lennünk azzal is, hogy az Erasmus Plus több, mint egy fiatalok képzését, tanulását támogató program nagyobb jelentőséget kell tulajdonítanunk neki, és fontos, hogy a fiatalok érezzék azt is, hogy az Erasmus Plus nekik szól, őket szólítja meg, ezt hangsúlyosként kell kezelnünk. Az Erasmus Plus-szal kapcsolatos forrásokat arra is fel kellene használnunk, hogy a populizmussal jobban szembeszálljunk, és több demokráciával kapcsolatos projektet hívjunk életre, hogy felesen ismerni, mi is annyira veszélyes a populista intézkedések kapcsán, a radikalizmusnál, a kirekesztés miért olyan veszélyes, hogyha ezt tudatosan építjük, azt hiszem erre az Erasmus Plus forrásait fel lehet használni, mert ez egy olyan oktatási terület, amely fontos az inkluzív jelleget is erősítenünk kell, illetve az élethosszig tartó tanulást, amelyet Emilián megemlített, én ezzel teljes mértékben egyetértek, és fontosnak tartom azt is, hogy felhasználó barátabb legyen a tanulási útvonal, ezt mindig jelezték azok, akik az Erasmus Plus-szal foglalkoznak, jelezték, hogy sok minden nagyon bonyolult, ezen lehetne egyszerűsítenünk, és ezzel kapcsolatban benyújthatunk módosítókat. Úgy gondolom, hogy a jelentés, illetve a bevezető alapján azt hiszem, hogy sok a közös nevező szemben más jelentésekkel, ahogyan azt tapasztaltuk. Itt talán tényleg több az esély arra, hogy közös nevezőket találjunk és egy fontos jelzést kell megfogalmaznunk a fiatalok számára, nem hagyjuk őket magukra, nem hagyunk benneteket magatokra, támogatunk benneteket, hogy a készségeiteket, kompetenciáitokat erősíthessétek, és végül elmondhassuk azt, hogy egy olyan Európában élünk, amelyhez ti is hozzá tudtok járulni, és mi ehhez anyagilag szeretnénk hozzájárulni. Örömmel várom az együttműködést. Köszönöm szépen! Az Aldét Kiabágyóval képviselő képviseli, aki helyett Stevens asszony szól hozzá. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák! Először is szeretném megköszönni az, az előadó munkáját. Meggyőződésem, hogy nagyon jó ez a kiinduló pont amelyre építhetünk annak érdekében, hogy egy megfelelő kompromisszumot dolgozzunk ki. Az Erasmus program rendkívül fontos, lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy egyedülálló készségeket fejlesztenek ki, és ezekkel a munkaerőpiacon és az életben is jobb esélyekkel indulnak. Olyanok, akik részt vettek az Erasmus programban, gyakran könnyebben boldogulnak, az életben, tehát ha ebbe a programba beruházunk, ennek komoly előnyei lehetnek. Az európai alapokat így egy tényleges többlet értékkel tudjuk megtölteni. Én is szeretném, hogy növeljük az Erasmus Plus költségvetését, azt, hogy megtriplázzuk a költségvetést, lehet, hogy nem elérhető, de mindenképpen növelni kell a költségvetést, és a létező eszközöket is fel kellene használnunk, nem csak abban reménykednünk, hogy sikerül növelni a forrásokat. És örülök annak, hogy az előadó a fogyatékkal élő személyek helyzetére is odafigyel, ugyanis az Erasmus programban való részvétel gyakran a fogyatékkal élő személyek helyzetét megnehezíti. Vannak administratív akadályok a fogyatékossággal élő személyek számára, például a halláskárosultak számára. Ugye a tolmácsolás egy problémát jelent, éppen ezért szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Természetesen az összhangban kell legyen az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogaira vonatkozó programjával is. Szeretném, hogy az emberek elkötelezzék magukat ezen program mellett minden diáknak meg kellene adni a fejlődés lehetőségét. És nagyon értékelem azt is, hogy a minőségre egy hangsúlyt helyez az előadó, mert a múltban a kvantitatív célokat túl jelentősnek tekintettük. Fontos persze, hogy növeljük a résztvevő diákok számát. Az előadó kritikus megjegyzéseket is tett a Discover EU költségprogrammal kapcsolatban. Nem arról van szó, hogy mindenféle elemet belevegyünk ebbe a programba. Nem értek egyet azzal, hogy célirányos forrásokra van szükség. A rugalmasságot mindenképpen támogatnunk kell, ami pedig a menekülteket és a menedékjogért folyamodókat illeti. Szerintem a prioritás az kellene, hogy legyen, hogy integráljuk az embereket a befogadó országban. Természetesen fontos, hogy megtanulják a befogadó ország nyelvét is. Ezt nem szabad szem előtt évesztenünk. A képzés, oktatás fontos, ez a tagállamok hatáskörébe tartozik ezért ügyelnünk kellene erre. Az európai egyetemekre is oda kell figyelnünk, de örülök annak, hogy, az erős, hogy erősíteni szeretnénk az egyetemek közti együttműködést. Várom a konstruktív együttműködést az előadóval és az árnyékrendéstevőkkel is. Thank you, Madam Stevens. Köszönöm szépen, Stevens asszony. Labajdova asszony, de ő nincs itt. Van-e valaki, aki őt képviseli, képviseli valaki az Aldét, nincs, akkor a GUE kap szót. Lejeriki úr nincs itt, itt van -e valaki a Guétól nincsen. Köszönöm, akkor a zöldek következnek. Meszerics képviselő, ő sincs itt. CNF képviseletében Melán asszony itt van? Ő sincs itt. Néhány megjegyzést hallottunk. Pável úr, esetleg kiegészíteni az elhangzottakat? Parancsoljon. Németül fogok szólni hosszú szavazás miatt valószínűleg a kollégáknak el kellett menniük, és nem tudtak részt venni ezen a vitán. Sajnos, de ezt még pótolhatjuk, és az árnyékjelentés tevő ülésén megpróbáljuk biztosítani azt, hogy az Erasmus pluszra olyan fényt vessünk, amelyet megérdemel, pozitívat, és ami pozitívum van benne, azt tovább javítsuk. Néhány mondatot mondanék mindahhoz, amit a két kollégám elmondott. Természetesen a megháromszorozás nehéz elérni, de azt gondolom, hogy a parlament a tanácssal folytatott tárgyalásokon olyan mandátummal kell, hogy induljon, amelyet már megkett, megkettőszerződés kapcsán javasoltunk a bizottságnak, tehát ha, ha megháromszorozással indítunk, akkor legalább a megkétszereződést el fogjuk érni. Egyetértek azzal, hogy a populizmust és a radikalizmust is le tudjuk küzdeni az Erasmus plusz illetve ez hozzájárulhat hozzá. És van egy része, amit javítani tudunk, ez pedig a bonyolultság. Nagyon sokakat terjeszt az Erasmus plusz illetve az, hogy ezt igénybe vegyék, hiszen nagyon sok bürokratikus akadály létezik, és ezen is javítani kell. Stevens asszony megemlítette a minőség versus mennyiség kérdését, itt is meg kell nézzük azt, hogyha a kedvezményezettek számát meg szeretnénk háromszorozni, ezt nem fogjuk tudni az összegek megkétszereződésével, tehát meg kell nézzük azt, hogy az Erasmus Plus eh, igénybevevők mely csoportokból érkeznek. Eh, a Discover eh, programt, programot nem kritizáltam, én csak azt mondtam, hogy meg kell néznünk azt, hogy ebben legyen egy kulturális rész, azért, hogy azok, akik ezt igénybe veszik és utaznak, ne pusztán szép fotókat vigyenek haza, hanem tanuljanak meg többet az adott kultúrákról. És ezt hazavigyék magukkal illetve mindazoknak átadják, akik otthon élnek. Köszönöm szépen a támogatást, várom az együttműködést, és azt gondolom, hogy sikerülhet decemberben erről szavazni. Köszönöm. Thank you. Deadline for a man. Köszönöm. A módosítók benyújtásának határideje október 23-a dél, és január 22-ére terveztük a szavazást. A kultban pedig februárban szavazunk 2019-ben. We, yeah. We proceed to uh, point ezzel folytatjuk a, a, a hatos ponttal, az ESF plusz, az Európai Szociális Alappal. Minden politikai frakció vitát folytat erről a témáról, és megadom a szót Lope Fontányi asszonynak, a jelentéstevőnek parancsoljon. Muchas gracias. Köszönöm, elnök asszony. Igen, ebben a bizottságban teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy a, az Európai Szociális Alap a, az az eszköz, amelyet leginkább elő tudjuk mozdítani a foglalkoztatást, és az a célunk, hogy a 2021 és 27 közti időszakban is ez így legyen. Milyennek a jelentésnek a jelentősége? 768 módosító érkezett, ebből ez látható, és biztos vagyok abban, hogy a javasolt szövegen ezek javítanak. Ahogyan azt máskor is már elmondtam, kevés idő áll rendelkezésünkre, hogy elfogadjuk ezt a jelentést. A tervünk az, hogy november 26-27-én szavazzunk a bizottságban, ezért egy komoly erőfeszítést kell tennünk a tárgyalások során, hogy egy olyan szöveget alakítsunk ki, amely hasznos lehet az európai állampolgárok számára. Jelenleg Kétszer találkoztunk már az árnyék jelentéstevőkkel, és úgy tervezzük, hogy a szavazásig hetente ülésezünk. Ebben az összefüggésben ki kell emelnem azt, hogy milyen jó légkörben zajlanak ezek a tárgyalások, és ebből is látszik, hogy a cél a megállapodás elérése. A legbonyolultabb kérdés, amelyet még nem érintettünk, ez a hetes cikkkel kapcsolatos ez pedig a tematikus koncentrációról szól. Szeretném kiemelni, ahogyan azt a jelentés ismertetésekor is már megtettem, hogy teljes mértékben egyetértek azzal, hogy az ország specifikus eljárásokat és az Európai Szociális Alap Pluszt összekössük, mert erre szükség van ahhoz, hogy az európai szociális jogok pillérének alkalmazásához hozzájáruljunk meghatározzuk a különböző kihívásokat, amelyekkel szembeszállnak az egyes tagállamok, és ezek összefüggnek a szociális jogok európai pillérével. Éppen ezért a szociális pillér az, amely az európai szemesztert meghatározza. Minden tagállamban vannak kihívások, éppen ezért fontos, hogy ezek a tagállamok kellő rugalmassággal rendelkezzenek, és elkülönítsék a forrásokat azokra a területekre, amelyekre, amelyeken legnagyobb szükség van ezekre, figyelembe véve a helyi és regionális sajátosságokat is. Tehát nagyon óvatosak kell legyünk, és ez egy másik dolog, amelyről beszélnünk kell az egyeztetések során. Nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy különböző százalék arányokat hogyan párosítunk a különböző tematikus területekhez. Egy jelentős összeget kell a szegénység elleni küzdelem számára elkülönítenünk, ahogyan azt tegnap, illetve október 17-én is elmondtuk a szegénység felszámolásának nemzetközi napján. A szegénység egy olyan csapás, amely a szociális kohéziót és a gazdasági növekedést is aláássa. A társfinanszírozási rátát 85%-ra kell emelni, hogy a 4-es cikk 11-es célkitűzését támogatjuk, támogassuk, és jobban fellépjünk az alapvető nélkülözés ellen. Az Európai Szociális Alap Plusz aktív politikákra kell, hogy összpontosítson. Ugyanígy egyetértek azzal is, hogy a az ifjúsági munká, munkát, illetve foglalkoztatást egy prioritásként kell kezelnünk, de meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt. Ugyanis, ha előre meghatározunk túl magas százalékarányokat, akkor fennáll annak a kockázata, hogy elfogynak a források más szükséges intézkedésekhez vagy területekhez és még azt is szeretném elmondani, hogy szerintem jó úton haladunk. Ha továbbra is együttműködünk, ahogyan ezt eddig tettük, akkor létrejött egy olyan szöveg, amely, amelyet a nagy többség támogathat a foglalkoztatási szakbizottságban, és én ebben bízom. Köszönöm, elnök asszony. Thank you. Köszönöm. Benefáj úr hamarosan jön. Látom az asszisztensét, akkor egy kicsit várunk rá. Utána Trebézius asszonynak adok szót. Őt uh, McIntyre asszony helyettesíti, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony! árnyékjelentős tövök nevében szólok. Sajnálja, hogy nem tud itt lenni ma. Néhány feljegyzést adott nekem, és ezek alapján elmondom a helyzetet. Mika úgy gondolja, hogy a szöveg tervezet az ECR elvér összhangban áll, az ESF Plus-t hasznos átszervezési eszköznek tekintjük, annak érdekében, hogy javuljon a hatékonyság, illetve um, az alapok jobb allokációja olyan pontokon, ahol ez hozzáadott értéket teremt. Éppen ezért az eredeti javaslata kapcsolatban pozitívan gondolkodunk, ami a kompromisszumos módotikról folyt vitát illeti, számos olyan pont lesz, amikor nem érezzük azt, hogy megfelelő irányba tartunk. Azt gondolom, hogy a kompromisszumok kitágítják uh, a javaslat hatáját, és további integrációt, illetve Eh, centralizációt eh, érnek el. Úgy érezzük, hogy ezzel nem teljes az egyszerűsítés és hatékonyság elve az ECR számára a tagországi rugalmasságokat nagyon fontos figyelembe venni az alapok allokálásánál, például a különböző politikák eh, és alapok között. Éppen ezért támogatjuk a nagyobb rugalmasságot a tagországok számára, ami a források lokációját illeti a megosztott menedzsment értelmében. Nem tudunk egyet érteni a minimális százalékos allokációt illetően, 20-ról 25 százalékra történő emelést. Úgy gondoljuk, hogy minden tagországnak jogot kell adni ahhoz, hogy saját maga alakítsa ki a prioritásokat, és olyan politikákra kell, hogy ezeket fordítani tudják, amelyeket ők alakítanak ki. Vannak más alapok is, például az európai eh, alap a leginkább rászorultak számára. Ennek célja az extrém szegénység, és szegénység elleni küzdelem az EU-ban. Éppen ezért az ESF Plusnak proaktív politikákra eh, kell támaszkodnia az oktatást, foglalkoztatást támogatnia illetve az adminisztráció hatékonyságát, és nem csak a szociális inklúzió kell, hogy prioritás legyen. A szegénység elleni küzdelem a leginkább rászorultak számára. Remélhetőleg nem válik az illegális bevándorlás eszközévé, hiszen a bevándorlás céljaira más alapok is léteznek. Köszönöm. Thank you, Madam Köszönöm, McIntyre asszony. Benefáj úr, szeretne szót kérni? Parancsoljon. Elnézést, hogy késtem. Azt gondoltam, hogy még az előző pontnál járunk. Elnézést kérek. Köszönöm, elnök asszony. Az a benyomásom, hogy ez a 600, 768 módosító, amit benyújtottak az ESA pluszhoz, ez sok hasznos kiegészítéssel szolgálhat a kiinduló szöveghez. Köszönöm tehát a jelentéstevőnek, hogy gyors és szervezett módon eltette meg a kompromisszumos módosítók kialakítását, és kész volt arra, hogy erős többséget alakítson ki, mely támogatja a jelentését. Nagyon fontos a három oldalon megbeszéléseket széles körülmandátummal kezdeni, és ambiciózus eredményt elérni nem csupán a parlament, hanem a jövőbeli kedvezményezetek számára is, hiszen az erős, jól működő ESSA azt jelenti, hogy egységesebb, szolidárisabb, polgárokhoz közelibb Európát alakítunk ki, egy jobb helyet tehát. Még hosszú a munka kompromisszumos módosítókon, most következnek a bonyolultabb részek, jövő héten kezdünk nagyon kényes dolgokról vitázni a hetes cikk, a tematikus koncentráció, a partnerségek, a kilences cikk, a szegénység elleni küzdelem, a tízes cikk, a fiatalok foglalkoztatásának támogatása, és a tizenegyes cikk, amely speciális ajánlásokat tartalmaz az európai szemeszter keretében az országoknak. Az SND módosítóinak célja az, hogy nagyobb körben lehessen alkalmazni az eszet, a szociális inkluzióra fordított arány szerintünk legalább 30%-ára kell növelni a nemzeti ESZA borítékban, és a materiális hiányt le akarjuk küzdeni. Fontos az a bizottság által javasolt mechanizmus, már ami a ö, fiatalok munkanélküliségére kötelezően fordítandó eszközöket illeti. A fiatalok munk foglalkoztatási kezdeményezése nagyon fontos eszköz ezen témát illetően, hiszen ez egy politikai prioritás is az EU számára. Ugyanakkor az ifjúsági garancia végrehajtása is meggyorsult a tagállamokban, és ez a reformokat is előmozdítja. Aztán a finanszírozások esetében Olaszországban ezek elengedhetetlenek voltak, és ez, ehhez továbbra is ragaszkodnunk kell, mert noha a makrogazdasági körülmények javultak Európában, de a probléma még egyáltalán nem oldódott meg. A fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelem frakció egyik prioritása, és remélhetőleg a kollégák elfogadják javaslatainkat, hogy ez az integrált, egységes forma megmaradjon az Európai Szociális Alapon belül ugyanazon célokkal, mint amikkel a foglalkoztatási kezdeményezés rendelkezett a korábbi ciklus során. És ezen szinergia révén akár jobb eredményeket is el lehet érni végezetül a Child Guarantee kapcsán. Ezt is bevontuk az Európai Szociális Alap sémájába. A bizottság által javasoltak szerint a tematikus koncentráció keretében, és itt van egy új cikk az egyes fejezeten belül, amely ennek a témának van szentelve. A parlament már vitázott erről a témáról, gyakran élénk vitákra adott az alkalmat, Lelkiismeretesen együtt dolgoztunk különböző szervezetekkel, amelyek a gyermekjogokkal foglalkoznak, és ők támogatják a javaslatainkat, és azt kérik, hogy az Európai Parlament ettől a szakbizottságtól kiindulva legyen képes arra, hogy jelzést küldjön a választóknak, a polgároknak, mégpedig ezen ciklus végéig. Egy világos üzenetre van szükség, amely a gyermekeket támogatja. Az elnyék jelentéstevőkkel, a jelentéstevővel a következő napokban megkezdjük ezeket a megbeszéléseket. Kérem, hogy a kollégák legyenek készek a párbeszédre, hogy konkrét megoldásokat találjunk, tudván, hogy a javaslaton még javítani lehet, és ez lehet hatékonyabb is, hogyha ez a kollégák értékes hozzájárulásukat megejtik. Köszönöm a hozzájárulást. Thank you, Mr. Benify. Uh, Köszönöm, Benify úr. Szelimovics úr kap most szót az ALDE részéről. Köszönöm, elnök asszony. Először is engedje meg, hogy köszönetet mondjak az előadónak a kitűnő munkájáért, amelyet az elmúlt két alkalommal is tanúsított az jelentéstevői ülésen. Tennék néhány általános megjegyzést, majd konkrétan is kitérnék egyéb kérdésekre, amelyeken szerintünk még dolgozni kell. Először is szeretném hangsúlyozni, hogy szükséges az integráció és a szociális befogadás a migránsok számára az ESSA Plus keretében. Tudom, hogy a migránsokról és a migránsválságról eltérőek a vélemények. Tudom, hogy különböznek a nézetek, de az én felvetésem az az, hogy ha tetszik, ha nem, ha támogatja az ember a migrációt, ha nem, ha zárt vagy nyitott határokkal ért egyet az emberet. függetlenül a migránsok itt vannak, és gyakorlatilag senkit nem segítünk azzal, senkit nem kedvezünk azzal, hogyha nem segítjük elő a beilleszkedésüket. Tehát a migráns menekült válsággal kapcsolatban a helyzet az, hogy segítenünk kell ezeknek az embereknek, hogy beilleszkedhessenek a társadalomba. Éppen ezért az integrációval és szociális befogadással kapcsolatos intézkedéseket ki kell emelnünk az ESA Plus keretében. Másodszorban támogatom azt, hogy bizonyos országok növeljék az ESA pluszhoz való hozzájárulást, hogy a fiatalkorú munkanélküliséget segítsük jobban leküzdeni. Voltak, volt ugye válság Európában, és több országban problémát jelentett a fiatalkorú munkanélküliség, most pedig a válságot követően még magasabbak lesznek ezek az arányok, tehát erőfeszítésekre van szükség, és nagyobb nyomást kell gyakorolni az országokra, hogy a, a, azokra a fiatalokra is jobban odafigyeljenek, akik nem dolgoznak, nem vesznek részt képzésben. A forrásokat biztosítanunk kell. Megértem azt, hogy minden frakció szeretné leblokkolni azokat a forrásokat, amelyek számukra fontosak, ezt bizonyos értelemben megértem. Másodszorban azonban jön egy következő válság majd, amelyet most még nem tudunk előrejelezni ebben a jelenlegi időszakban, hanem a menekültek lesznek, akkor lesz valami más, amit most nem tudunk előrejelezni. És addig el kell különítenünk a forrásokat, rugalmasságra van szükség. Tudom, hogy minden képviselő csoport megpróbálja megőrizni a saját forrásait a számokra fontos területeken, de azért kérném a rugalmasságot, legalábbis az alap bizonyos részeinél. Aztán pedig konkrétumok. Az administratív terheket minimálisra kell korlátoznunk, szerintem ezek túl, túl nagyok és Európában ez mindenhol így van, az administratív terhek hihetetlen mértékűek. Másodszorban a diszkrimináció, ahogyan azt a shadow ülésen is elmondtam már, bizonyos országokban a diszkrimináció bizonyos alapokon megvalósul, például nálunk Svédországban, és ha itt a diszkrimináció konkrét okairól beszélünk, ez megnehezíti a helyzetet, hiszen ami alapján Svédországban diszkriminálják az embereket, hogyha ezt nem fogadjuk el, ez megnehezíti a helyzetet és tudom, hogy más országokban hasonló problémák jelentkeznek. Tehát egyensúlyt kell találnunk a, a megszövegezésnél, hogy találjunk egy olyan megoldást, ami mindenki számára elfogadható. A két utolsó pont, úgy gondoljuk, hogy az európai szemesztert szem előtt kell tartanunk, a különböző ország specifikus igényeket, de figyeljünk oda arra, hogy Eredményorientált kell, hogy legyen ez az alap, el kell érnünk a célokat. Tehát az alapok lehívására kell összpontosítanunk. Vannak olyan országok, ahol a nyit fiatalok aránya magas, ott közös gazdálkodásra van szükség, és nagyobb forrásokra. Végezetül tudom, hogy mindig, amikor eh, erről az alapról beszélünk, eh, teleaggatjuk a javaslatot, mintha egy karácsonyfa lenne, ez elkerülhetetlen, ezt el kell fogadnunk. Végeredményben azonban úgy gondolom, hogy eh, jó légkörben zajlik a munka, és köszönöm, hogy gondoskodik erről az előadó. Thank you. Köszönöm. Gabriele Zimmer nincs itt. Bojlen asszony helyettesítő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. El, először is elnézést kérek a címmel nevében, ő nem tud itt lenni, és engem kért meg, hogy helyettesítsem. A GUE-ben úgy érezzük, hogy az ESF reformja nagyon fontos, hiszen jelentős kihívások eh, állnak több millió polgár előtt, és az EU-nak és a tagországoknak pénzügyi vállalásokat kell tenniük a problémák megoldása eh, érdekében, különösen a leginkább rászorulók eh, igényeit illeti. és számos módosított javasoltunk annak érdekében, hogy ez jobban igazodjon a tényleges igényekre. Egyrészt 30%-osra történő emelés, illetve azt javasoltuk, hogy a Fed esetében 4%-os legyen a nemzeti hozzájárulást, és a Fed forrásait a 30%-on felül kell kezelni. 85%-ot javaslunk az egyéb küszöböknél, ami az ESF plusz forrásait életét, az európai szemeszter, eh, ezt történő igazítást is javasoljuk, és ezek nagyon eh, gyakran makrogazdasági szempontból eh, megkötik a tagországok kezét, túlságosan szentrezett megközelítés, az önkormányzatoknak nagyon gyakran olyan igényeik vannak, amelyek nem állnak összhangban a nemzeti célokkal. Azt javasoljuk, hogy a partnerség elvét is javítsuk, a civil társadalom, a kedvezményezettek és az állam között világos szabályokra van szükség, például a, a CPR 6-as cikkeje nagyon fontos, a GOE úgy érzi, hogy legalább 2%-os legyen a megosztott menedzsment keretében a küszöb. leginkább rászorultak esetében nagyon fontos eh, a programokat egyszerűsíteni, benyújtottunk a kettes függelékhez egy módosítós, annak biztosítása érdekében, hogyha egy eh, érintett nem akarja megadni a személyes adatait, akkor még ne kerülhessen kizárásra, ami a szociális innovációt illeti, a szociális innovációt azt gondolom, hogy az új elgondolások tesztelésére kidolgozott eszközként is használni eh, lehet. Várjuk az együttműködést a jelentéstevővel. Köszönöm. Thank you. Then... Köszönöm. Ránke képviselő a zöldek nevében. Köszönöm, elnök asszony. Azt gondolom, hogy a kollégák már nagyon sok pontot elmondtak, öt fő célunk van, amelyeket felvetnénk a vita során. Az első a források allokációját illeti az SFM belül a szociális inkluzió elleni küzdelemre. Itt közös célokat próbálunk meg, megvalósítani, és azt gondolom, hogy a szociális inkluzió egy igenis sürgető kérdés az Európai Unió összes tagországában, Éppen ezért nagyon fontos, hogy 25 ra 30%-ra emeljük az arányt. A marginalizált társadalmi csoportok menekültek kérdése felmerült, még ennél sokkal több csoport van, olyan csoportok, amelyekre külön figyelmet kell eh, szállni a regében, jelentős vitát folytatunk a marginalizált csoportokról és az ESF pluszon belül is módosításra van szükség. Éppen ezért szeretnénk, hogyha kétszázalékos lenne a különösen rászorulókra szánt arány ami az alapvető emberi jogok alapján történő megközelítést illeti. Mi azt szeretnénk, hogyha az esf csak alapok, olyan alapokra és programokra lehetne felhasználni, amelyek az Európai Unió alapjogi kartájának nem mondanak e ellente, és voltak olyan beruházások korábban, amelyek károsították ennek az elvnek az érvényesülését. Remélhetőleg ez nem fordul elő a következő finanszírozási időben. A négyes pont a kapocs az európai szemeszterhez, az európai szociális uh, pillér, úgy érezzük, hogy az európai szociális kulcsfontosságú szerepet tud betölteni annak érdekében, hogy mindez kézzelfoghatóbbá várjon a polgárok számára. És fontos ezt a célt megvalósítani. Én egy olyan régióból érkezem, ahol nagyon sok kihívás mutatkozott meg, jelentős feladatok, éppen ezért az igazságos átalakulás kérdése nagyon fontos és ez az ESF eh, egyik legfőbb cél is kell, hogy legyen a foglalkoztatásügyi kérdések, minősítések kérdése. Nagyon fontosak ezekben a régiókban, és fontos, hogy az Európai Unió ezt az igazságos átalakulást támogassa, különösen sújtott régiókban. Köszönöm. Thank you. I cannot... Köszönöm szépen. Nem látom Laura Ágiát az FTD képviseletében, és úgy látom senki sem helyettesíti őt. Bizotto asszony, sem látom az ENF-től, őt sem helyettesíti senki. Ez azt jelenti, hogy azoknak adom meg a szót, akik jelentkeztek. Először is Pirinszki úr parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Teszi za mnogогодишната финансова рамка i секторни. Nos, a több éves pénzügyi keretben a 2020-as időszak után a bizottság sok újdonságot vezet be. Itt van például az egyszerűsítési feladat és a több koordináció a különböző eszközök között, és mindennek ugyanaz a célja végeredményben. Jó ez a szándék ugyanakkor, de a bizottságnak nem sikerült olyan rendelkezéseket javasolni a következő rendeletben, amelyek az Európai Szociális Alapra vonatkoznának, és világos keretet határoznának meg, és jobban kifejtenék, hogy hogyan lehet együtt használni ezt az öt eszközt, amely jelenleg önállóan kerül felhasználásra. Támogatjuk azt az elképzelést, hogy a szociális politika és az európai szociális alap a fő eszköz ezen politika végrehajtására, ugyanakkor az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek megfelelően a strukturális alap is fontos eszköze a kohéziós politikának az Európai Unióban. Ezen alapok szerepe a ko- szociális kohézión belül erőteljes elismerésre került, és ennek szellemében kell végrehajtani ezeket az alapokat. Ezért javasoljuk a jelenlegi Európai Szociális Alap közös irányítás hatással való kezelését, és így módon ezt, ezt az eszközt a polgárok is jobban megértik, és jobban megfelel majd az alap az EUMS-ben foglaltaknak. Itt van az a két elem, amit a bizottság javasolt. Az egészségügy és a szociális inkluziós alap foglalás a szociális alapba, ugyanakkor minimális költségvetéssel rendelkeznek ezek, és így nem lehet ugyanazt a hatást elérni. Az Európai Szociális Alap a szociális kohézión belül lehetővé tenni a tervezési időszakban, hogy a tagállamok figyelembe vegyék azokat az ajánlásokat, amelyeket a Tanács a Bizottság javaslatára elfogad az európai szemeszter keretében a jövő években. És egy kis zárójelet nyitnék itt, hogy az európai baloldali kollégák elképzelését megemlítsem, mely szerint ezek az ajánlások az európai szemeszteren belül figyelmen kívül hagyják a szociális kohézió céljait. Tehát ezeket bizonyos fenntartással kell kezelni ezeket az ajánlásokat az európai szemeszter keretében. Hiszen ha nem így teszünk, akkor egy elfogadhatatlan irányba mozdulnánk el a kohéziós politikát illetően, illetve a politikák a gazdaságpolitikák koordinációját illetően az európai szemeszter keretein belül. Minden egyes elemnél szükség van specifikus célokra. Sajnálatos módon a bizottság nem határozta meg elég világosan ezeket a célokat, amelyek lefedik majd a három elemet az ESA pluszban fennáll a veszély a megkettőzésnek, és annak, hogy egyes igények kielégítetlenül maradnak. Tehát valamilyen szabályozásban vagy rendeletben kellene koordinálni ezeket a szabályokat, mert nem világos, hogy hogyan lehet az elvárt eredményeket elérni. Hogyha az adott elemeknél nincsenek specifikus célok, akkor azt is elmondhatjuk, hogy más elemeknél pedig nincsenek konkrét nyomonkövetés és értékelési szabályok. Megpróbáljuk felvinni a figyelmet ezekre a hézagokra, és meg vagyok győződve róla, hogy a bizottság segítségével és a tanácsal folytatott tárgyalások során ezek a hézagok megszűnnek. Nem tudjuk elfogadni ezt a tényt, hogy amikor a több éves pénzügyi keretet javasolják, akkor minden egyes elemre kevesebb forrást javasolnak, máshonnan csoportosítják át az elemeket. A közve, közvetett, közvetlen irányítás keretében, és az ilyenfajta gyakorlatokat el kell kerülni. Az ez a fontos eszköz, amelyet a tagállamok operatív programjuk keretében felhasználhatnak. Ezért fontos, hogy a lehető legjobban szabályozzuk ezeket az alapokat, a megosztott irányítás keretében elköltendő forrásokat, világos szabályokat kell meghatározni, és világosan látni kell, hogy milyen az egyes elemek viszonya a bizottság által javasolt forma ezen rendelt esetében nem felel meg ennek a logikának. Pontatlanságok, technikai pontatlanságok, hézagok merülnek itt fel. Nem világos, hogy mit akarnak ezzel elérni. Tehát itt kiegészítő magyarázatokra van szükség. Remélhetőleg a javasolt módosítókkal korrigálni tudjuk ezeket a hézagokat, amelyek talán az idő hiányából fakadnak, és így módon ez a rendelet könnyen értelmezhető lesz. Azt, egy másik dolgot is észre, észrevettünk ebben a szövegben. Egyfajta intézmény és zsargon kerül itt alkalmazásra, például a ö, ö, korporatív szót használják, amely az intézményi szó helyébe lép, azt váltja fel. Hasznos lenne tehát talán, hogyha jogász nyelvészek foglalkoznának ezekkel a terminusokkal, mert itt nem szövetkezetekről, van szó, hanem európai intézményekről. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm. Pirinszki asszony, most pedig Kozlovská asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Azzal szeretném kezdeni, hogy köszönetet mondjak az előadónak nagyon tisztelem az általa végzett munkát, hiszen több mint 760 módosítón kellett átrágnia magát és kompromisszumokat kidolgozni, ez egy óriási munka. Annál is inkább értékelnünk kell, hogy vannak pozitív vélemények, amelyek azt támasztják alá, hogy az árnyékjelentéstevői ülések nagyon jó légkörben zajlottak. Ez fontos, ha megfelelő eredményhez akarunk jutni. Tartalmilag szeretnék kiemelni néhány dolgot. Először is ennél az alapnál mindig szem előtt kell tartanunk, hogy miért is jött létre melyek azok a célok, amelyeket vele el szeretnénk érni. Az európai demokratikus értékeket szeretnénk előmozdítani, a diszkriminációmentességet, a befogadó jelleget. Ennél az alapnál minden esetben az alapok, lát, a célok láthatóvá kell váljanak, és ezeket garantálnunk kell amikor például a rugalmasságról beszélünk, és amikor arról gondolkodunk, hogy milyen mértékben szeretnénk rugalmassá tenni ezt az alapot, illetve különböző célokat mennyire szeretnénk eh, kidomborítani, szem előtt kell tartanunk azt, hogy eh, nem minden kormány értékeli ezeket a célokat azonos mértékben, amelyeket a szociális alap képvisel, és fennáll a kockázata annak is, hogy ezeket a forrásokat nem a céloknak megfelelően fogják esetleg elkölteni. Az elképzelés tehát, hogy ezt összekapcsoljuk az európai szemeszterrel, nagyon fontos. Ez mindenképpen egyfajta horgony, és a rugalmasságot sem zavarja, hiszen bizonyos eseményekre gyorsan lehet reagálni, másfelől azonban nem lehetséges, ahogyan ez már elhangzott, hogy olyas valamit hajtsunk végre, ami az alapjogi kartának ellentmond, vagy az olyan értékeknek, mint a nők jogai, vagy az emberi jogok az Európai Unióban. Egyfelől tehát határozottan támogatom azokat a módosító indítványokat, amelyek az európai szemeszterre való kapcsolatot hangsúlyozzák, vannak olyan eszközök, amelyeket jól ki lehet használni, és az európai szemeszteren belül vannak ajánlások a különböző tagállamokra vonatkozóan. És ott elhangzik egyértelműen az is, hogy Eh, hogyan lehet másképpen elkölteni a tagállamokban az alapokat, de szem előtt tartva az európai értékeket. Ami pedig ezzel összefügg, az az ellenőrzés. Úgy vélem, gondoskodnunk kell erről, és a kompromisszumokban is ez meg kell, hogy jelenjen. Megfelelő módon kell értékelnünk a források eh, elköltését, hogy eh, garantálni tudjuk azt, hogy a célokat, az értékeket szem előtt tartottuk és nehogy egy teljesen más célra fordítsák a forrásokat, azért, mert valaki másképpen értelmezi a fogalmakat. Például az úgynevezett gender ideológia. Ez egy nagyon sajátos vitát gerjesztett egyes tagállamokban. Bulgáriában a kormány nem ratifikálta még az isztambuli egyezményt, illetve úgy döntött, hogy nem ratifikálja. Miért? Azért, mert a gender fogalmát másképpen értelmezik. Tehát a fogalmak azonos értelmezése egy kulcsfontosságú kérdés. És az európai szemeszterrel való kapcsolódás, illetve az értékek szem előtt tartása nagyon fontos. Végezetül pedig Ez az alap és más alapok is a, létezik ugye az ifjúsági garancia, és ezek az alapok nagy hatással lehetnek az európai fiatalok helyzetére is. Szeretném megjegyezni, hogy az idegen nyelvek ismerete egy komoly akadályt jelenthet. Ezért hasznos lenne, ha az európai szociális alapot összekapcsolhatnánk olyan programokkal, amelyek ezt a területet erősítik, hiszen itt problémák jelentkeznek, és ez Európában a fiatalok mobilitását is aláshatja. Ez lehet, hogy sajátosnak tűnik, de így van. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Köszönöm a hozzászólást. Azt látom a, napi, a menetrenden, hogy a foglalkoztatásügyi szakbizottságban a szavazás november 26-27-én lesz, mivel szoros a rendünk át is térünk a hetes napi rendi pontra, határokon átnyúló átalakulások, Szétválások, egyesülések. McIntyre asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani az árnyék jelentéstevőknek az aktív munkán. 449 módosítót kaptunk a véleménytervezethez, és mielőtt tovább lépek, nagyon fontos elmondani azt, hogy a megállapodás megszületett a júri és köztünk, a júri az életékes szakbizottság a különböző kompetenciákról. És elnökünk, Marita Úszkog, a e, Szoboda kollégával, a júri elnökével, illetve e, Cecilia Wikströmmel együtt tető e, alá hozták a megállapodás, 54-es szabály alapján dolgozik a szakbizottságunk, bizonyos cikkek és preambulum bekezdések számát illetően. Megnéztem az összes módosított minden 449-et, és azt gondolom, hogy ezek közül 180 olyan, amelyek ennek a szakbizottságnak a kompetenciájába tartoznak. Éppen ezért azt javaslom, hogy az ennyi jelentés tevők csak ezen módosítókkal foglalkozzanak. Számomra ez eh, fontos kérdés, hiszen a koordinátorok eh, hosszú eh, órák munkáját fektették abban, hogy megpróbálják megvédeni a foglalkoztatásügyi szakbizottság hatáskörét, éppen ezért Hogyha a Júri az illetékes szakbizottság, akkor a szabályoknak megfeleljünk. Ez a célom. Nem sorolom fel az összes pontot, vagy mégis? 12-es, 19-es, 20-as, 27, 28, 44, 45, 46-os preambulum bekezdésekben mi vagyunk a kompetentes a 86 AC, 86 CD, JK, a 87 e, F, 86 M, 194 A, 173 R 168, 160N és 160O kettes rész. Tehát, hogyha valaki szeretné megkapni ezt a listát, akkor szívesen közé adjuk azt a megállapodási levelet, amelyet Wikström asszony fogalmazott meg. Megpróbáltam realista megközelítést alkalmazni arról, hogy mit tudunk elérni az irányelvvel kapcsolatban. Az irányelv a céljait illetően úgy, hogy a szakbizottsági kompetenciáinkat tartjuk. Nagyon fontos, hogy fontos hogy szabályok egyszerűek legyenek, egységesek, világosak, könnyen megvalósíthatóak, és segítsék a mobilitást az egyik oldalon, a másik oldalon pedig az érdekelt feleket védjék meg, beleértve a munkavállalók jogainak védelmét. Azok a szabályok, amelyek nehezek, nehezen megvalósíthatóak, könnyen ahhoz, ahhoz vezethet, hogy a tagországok különbözőképpen értékeljék ezeket, és ezzel kockára teszik a belső piac fragmentációját is. Éppen ezért nagyon fontos megfelelő szabályozást kialakítani a, a vállalkozások része, beleértve a, a munkavállalókat is, annak érdekében, hogy megakadályozzuk a postafiók cégek létrehozását. Fontos, hogy ezek a szabályok arányosak legyenek, józanészre támaszkodjanak. És Fontos, hogy a szabályok ne azt érjék el, hogy a vállalkozások ne akarjanak határokon átnyúló tevékenységet folytat, folytatni. Nagyon fontosak az információk, a konzultációk az összes érintett féllel, ahol némi problémám van, az az, hogy ezt az irányelvet megpróbáljuk kibővíteni olyan aspektusok lefedésére, amelyeket amúgy támogatok, de nem gondolom róluk azt, hogy itt lenne a helyük ebben az irányelvben. Például a diversitás kérdése. Én ezt az elvet támogatom, de nem gondolom azt, hogy eh, ez az irányelv volna a megfelelő eszköz mindehez. Az átalakulások, amelyekkel mi foglalkozunk, jelentős hatással bírnak a munkavállalókra, és azt gondolom, hogy az átalakulás sok kérdésénél méreható elemzésekre van szükség, és nagyon fontos, hogy ennél a feladatnál maradjunk. Nem gondolom azt, hogy ettől el kéne, hogy térjünk, és más elemeket próbáljunk meg bepréselni ebbe az irányelvben Támogatom a speciális intézkedéseket, amelyek olyan cégekre vonatkoznak, amelyek megpróbálják megsérteni a szabályokat, illetve a postafiók cégekre, hogy ezeket megakadályozzuk, ami a menedzsment jelentéseket illeti, hát a kanátnyúló változások, átalakulások, szétválások egyesülés esetében. Én azt szeretném, hogyha egyszerűbbek lennének a szabályozások az érdekelt felek részére, illetve a, a munkavállalók részére. Az elkövetkező napokban kompromisszumokat fogok készíteni, ezeket eljutottam az elnök jelentéstevőknek, és 25-én lesz majd az első árnyék jelentéstevői találkozó. Köszönöm. McIntyre, uh, just, I don't... Köszönöm, McIntyre asszony. Nem szeretnék most új újabb vitát nyitni, csak annyit mondanék, hogy a Juri az illetékes bizottság, ebben a témában, ami a határokon átnyúló átalakításokat, egyesüléseket és szétválásokat illeti. Mi pedig egy társult bizottság vagyunk a az 54-es cikk értelmében, hiszen itt a munkavállalói jogokat illetően megosztott jogkörről van szó és ugye egyéb preambulum bekezdéseket is ez, rájuk is ez vonatkozik. Mi hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy más szakbizottságokkal együtt működünk. Persze gondoskodnunk kell arról, hogy foglalkoztatási kérdésekben az illetékes képviselők biztosítsák a, a hatáskörök érvényesülését. Ezek után pedig megadnám a szót az árnyék jelentéstevőknek. Sogor Csaba parancsoljon. Köszönöm szépen. Egyetértek az előadóval abban a tekintetben, hogy szigorúan arra szorítkozzunk, ami a hatáskörünkbe tartozik, és csak néhány dologról, elvi kérdésről szeretnék szólni. Általános szabályként megismételném azt, amit már a jelentéstervezet bemutatásakor is elmondtam, annak érdekében, hogy szabadon működhessenek a vállalkozások a belső piacon és azon kívül is, egyszerű és könnyen végrehajtható szabályokra van szükségünk. Örvendek azon módosítóknak, amelyek lehetővé teszik, a vállalatok számára, hogy az részvényesek és munkavállalók számára közös jelentést terjeszthessenek, terjeszthessenek elő a szigorúan releváns dolgokra kell itt szorítkozni. Ami pedig az információs és konzultációs jogot illeti, több módosító, esetleg kettős szabályozást idéz elő. Noha itt már vannak működő irányelvek, amelyek a vonatkozó irányelben szerepelnek, szerintem el kellene kerülnünk azt, hogy megkettőződést idézzünk elő, vagy zavart keltsünk. Érdeklődve várom a, várom a vitát, hogy a munkavállalók részvételi jogával kapcsolatban megfelelő megoldást találjunk. A tíz éves szabály, amelyet az új szabályok kiigazítása céljából el javasoltak egyesek, túlzásnak tűnik számomra. Érdeklődve várom az együttműködést az előadóval és az árnyékjelentéstevőkkel is. Köszönöm. Az SZND frakció nevében Mihály Detyen kap szót. Köszönöm, tisztelt kollégák! Az én elvárásaim nagyon egyértelműek, egyszerűek. Ugyanazt a jogbiztonságot kell biztosítanunk a vállalatok számára. A bizottság javaslata tekintetben nem kiegyensúlyozott a gazdasági Európa egy, egyidejűleg szociális is kell, hogy legyen. Máskülönben felborul az egyensúly, és az emberek elveszítik a bizalmat a fejlődés iránt, illetve a gazdasági modellünkbe vetett bizalmat. Jó lenne, hogyha a, váll, a munkáltatók, ha a vállalatok elköltöznek, megőrizhetnék a döntéshozatali jogaikat, részvételi jogukat, de ez ma nem mindig fordul elő így, ahogyan számos eset is ez bizonyítja például Németországban, amikor a vállalatok az átalakulást követően, amikor európai részvénytársasággá alakulnak, megvonják tőlük a részvételi jogot ezt a bizottság javaslata sem módosítja alapvetően, éppen ezért a frakcióm, és jó magam is évek óta már egy horizontális irányelvet szeretnénk Európában a munkavállalói részvétel témájában, hogy ezáltal biztosíthassuk a hatályos létező részvételi jogokat. Egy keretirányelv a döntéshozatalban való részvétel szempontjából fontos. A legjobb azonban az lenne, hogyha a bizottság javaslata új minimális standardokat vezetne be a munkáltatók, a munkavállalók részvételi joga érdekében, biztosítva számukra a vállalatok igazgató tanácsában, üzemi tanácsában a részvételt. Amit a bizottság javaslata most tartalmaz, az túl bonyolult, gyakorlatilag áttekinthetetlen és nagyon nehezen alkalmazható. A módosító indítványaim odafigyelnek ezekre a kritériumokra. Egyszerű szabályozásra van szükségünk, amely könnyen végrehajtható és tényleges védelmet biztosít a munkavállalói érdekek szempontjából. Ehhez pedig egy új egyensúlyt kell teremtenünk a letelepedés szabadsága, valamint a nemzeti rendelkezések védelme iránti igény között. A letelepedés szabadságát pedig szociális felelősségválláshoz kell kötnünk. A szociális jogok szubszidiaritás védelm, szubszidiari, szubszidiáris védelmét nem szabad, hogy alása ez az irányelv. Védelmet kell biztosítanunk a részvételi jog számára, hogyha az eredeti államból átköltözik egy vállalat egy másik országba, tíz éven keresztül nem szabad a részvételi jogot megvonni. A kollégáimmal, és jó magam is természetesen, konstruktív hozzáállást szeretnék tanúsítani. A, konst- a szubszidiaritás nem egy olyan dolog, amelyet csak bizonyos alkalmakkor kellene hangoztatnunk, hanem ez mindenképpen hozzá kell járuljon a szociális jogok védelméhez. A cél az, hogy egyértelmű és könnyen alkalmazható garanciákat biztosítsunk a vállalatok és a munkavállalók számára is, ennek szellemében látok munkához, és remélhetőleg végeredményben nagyobb szociális biztonságot tudunk teremteni Európában. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szelimovics úr. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Egyetértek az előadóval, szerintem is azokra a részekre kellene összpontosítanunk, amelyek a mi hatáskörünkbe tartoznak, és szeretném megköszönni a prezentációját. De nem tudom elkerülni azt, hogy egy általános megjegyzést tegyek, ugyanis ezzel a jelentéssel kapcsolatban az általános benyomásom az, hogy egy kicsit szkeptikus vagyok, támogatjuk, de az az általános benyomásunk, hogy a vállalatok határon átnyúló átalakulását mintha negatívumként kezelnénk ez lehet, hogy veszélyes, ami esetleg amit alá kell ásni. Én nem, nem értek egyet ezzel, már csak azért sem, mert a vállalatok átalakulása, illetve szabad letelepedése a szerződésekben is le van fektetve, másfelől pedig ez válasz lehet a problémáinkra ha szeretnénk a növekedésen javítani, és arra serkenteni a vállalkozásokat, hogy új munkahelyeket teremtsenek, akkor az átalakulás, az egyesülések, illetve szétválások ösztönzendő folyamatok. Véleményem szerint a jelentés tükrözi ezen szabadságjog iránti szkepticizmust, és ezt szeretem volna kifejezésre juttatni. Ami pedig a konkrét pontokat illeti ebben a jelentésben. Nos, először is azt javasoltuk, hogy egy jelentés készüljön, és hogy ezáltal az administratív terheket is csökkenthessük, de azt is szeretném hangsúlyozni egyúttal, hogy eltérőek a hagyományok az európai országokban. Az unió déli részében a munkaadók gyakran szembe helyezkednek a szakszervezetekkel, nálunk azonban együttműködés zajlik. Úgy tűnik számomra, hogy az elmúlt hónapokban a szakbizottság által készített jelentések inkább a déleurópai modell felé indulnak el, megpróbáljuk meghatározni, hogy melyek a szakszervezetek vagy a munkavállalók jogai, nem így működünk. És mi úgy gondoljuk, hogy ezáltal az északi modellt tönkretesszük, ami egyébként nagyon jól működik. Együttműködünk a szakszervezetekkel, munkavá- munkáltatók és szakszervezetek, akik nem vesznek részt ebben a vitában, teljes autonómiával működnek. És mi azt szeretnénk, hogy ezt a jelentést autonóman kezeljék a munkáltatók és a szakszervezetek. Megvan a módjuk arra, hogy ezt hogyan tegyék meg, és ezt a másik fél tiszteletben kell, hogy tartsa. Nem szabad eh, elmosnunk eh, ezt a, ezt a helyzetet. Elképzelhetőnek tartom, hogy csak egy jelentést készítsünk, de ebben az esetben teljesen autonóm, teljes autonómiát kell biztosítani a szociális partnerek számára. Másodszorban az 50-es cikk tartalmaz egy egy definíciót a mesterséges struktúrákról. Véleményem szerint ezeket teljesen eltérően definiáljuk a különböző tagállamokban. Ezért nem örülnék annak, hogyha csökkentenénk a standardokat. Én azt szeretném, hogy ezt a tagállamokra bízzuk, hogy ők szabják meg a saját standardjainkat. Máskülönben előállhat egy olyan helyzet, amikor egy közös szintet próbálunk kialakítani, és az lenne a legalacsonyabb szint, ami azt jelenti, hogy sok tagállamnak el kell fogadnia azt, hogy el kell, hogy lejjebb kell helyeznie a, a szintet, a standardok szintjét. Éppen ezért azt javasoltuk, hogy objektív kritériumok alapján kell meghatározni ezt. Szeretnénk a megfelelő, az adequate helyett appropriate szót írjunk a fizetéseknél, amikor vállalati egyesülésekre kerül sor. Ez adekvát kell legyen, azért mert egyes esetekben az államok részvényeket vesznek, és bizonyos helyzetekben az állam felkínál egy árat, amelyet el kell fogadni. De ez nem, ez nagyon ritkán nevezhető adekvát szintnek, lehet, hogy megfelelő, de ez egy más jelentéssel bír. A kisebbségi részvényeseknek védelmet kell biztosítani, és ugyanolyan tájékoztatásban kell részesülniük, mint másoknak. A panasztételi mechanizmust a 86-os cikk olvasatta után bevezetjük, akik nem elégedettek, kérhetik a nemzeti bíróságok előtt a fizetések újra számítását várom a többi együtt, várom a többi ebből az együttműködést, és visszatérve az első gondolatomra, szerintem ki kellene használnunk a lehetőséget, és a vállalatok mobilitásában a lehetőségeket kellene meglátnunk, és nem problémaként kellene ezt kezelnünk. Köszönöm. Thank you, Mr. Selimovic. <clears throat> I'll give the floor to Madam Lopez Bermejo. If... López Bermejo képviselőnek adom meg a szót, ha itt van, de nincs itt, és nem is helyettesítik. Miroslav Mitrofanusz a zöldektől szintén nincs itt, és nem is képviseli senki. Távollétében ez azt jelenti, hogy meghallgattuk azokat, akik itt vannak a szakbizottságban Hát úgy tűnik, hogy nagyon érdekes vitának nézzünk elébe. McIntyre asszony szeretné egy percben összefoglalni az elhangzottakat? No, I, thank you um, very much. Köszönöm, köszönöm szépen. Várom az árnyék jelentővé ülést, és azt gondolom, hogy megfelelő következtetés sikerül majd megfogalmazni. Várom az együttműködést az összes árnyékjelentéstevővel. Biztos vagyok, én is benne, hogy jó vitát fognak majd folytatni, jó eredménnyel zárulhat mindez. Módosítók benyújtásánk határideje a mai nap. Foglalkoztatási szakbizottságban november 15-én szavazunk, és a júriban november 20-án, 21-én a következő ülés csak emlékeztetni szeretnék arra, hogy november 5-ére terveztük eredetileg az ülésünket, de ezt törölték. November 15-én találkozunk legközelebb Strasbourgben, majd november 19-én Brüsszelben, és 20-án is Brüsszelben. Hát sok ülésünk lesz november második felében, november a november 5-i ülést törölték. Köszönöm, hogy eljöttek. Az elnök asszony kedvesen megköszöni a tolmácsok munkáját. Tudom, hogy nem akadályoztam meg a képviselőket abban, hogy túl gyorsan beszéljenek, de legközelebb majd igyekszem. Köszönöm.